jelentéstevők vezetik be a vitát, Klász a szó négy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztosok, Dimász, illetve Passzilió, és kedves kollégák! Nagyon sok vita és tárgyalás eredménye van most itt az asztalon. Nagyon sok heves vita eredménye. Holnap kerül sor a szavazásra. Nem volt egyszerű a tárgyalások során a tanácsal és a bizottsággal dőlőre jutni, és megfelelő megoldásokat találni megállapítottuk, hogy a tudománynak, tudomány sem tud mindig egyértelmű, világos eredményekkel segíteni a munkánkban. Továbbra is tudományos vizsgálatokra van szükség annak érdekében, hogy értékelni tudjuk a javaslatunk eredményeit. Köszönöm mindenkinek, aki konstruktív javaslatokkal hozzájárult az eredmények, az eredmény kidolgozásához. A parlamenti képviselőkre gondolok, az Európai Bizottságra, a francia elnökségre, sajnálom, hogy a cseh elnökség nincs ma itt, és köszönetet szeretnék mondani a munkatársaknak is. Kedves kollégák, a jelenlegi irányelvvel, amely a növényvédőszerek fenntartható használatát célozza, nagy lépést teszünk előre a fenntarthatóságban, illetve a fogyasztóvédelemben. A fenntarthatóság ez cél a mezőgazdaságban, és ez az egészséges környezetet és az egészséges élelmiszereket célozza. Európai szinten szeretnénk harmonizálni a növényvédőszerek alkalmazását. Annyit, amennyire szükség van, olyan sokat, amennyire szükség van, és olyan keveset, amennyire csak lehet. Ez a célunk. A növény, növényvédőszerek tulajdonképpen orvosság, gyógyszerek a növények számára. Ezeket megfelelő mértékben, mennyiségben kell alkalmazni ahhoz, hogy tényleg hatásosak, hatékonyak legyenek. Végig kell gondolnunk azt is, hogy vegyi növény, növényvédelemre szükség van-e, vagy inkább mechanikai eszközöket kell használni. A rendelkezésre álló technika és permetező szerek, illetve permetező gépek és eszközök is hozzájárulnak a megfelelő eredmény eléréséhez. A tagállamok nemzeti cselekvési terveket használnak a kockázatok csökkentésére és a növényvédőszerek korlátozott használatára. Az integrált növényvédelem 2014-től kötelező érvényű lesz Európában a vízügyi keret irányelv betartása is prioritást jelent. A tagállamok megfelelő biztonsági zónákat határoznak meg, amelyek a, a víz területektől elválasztják a mezőgazdasági területeket. Védelmi területekre kerül sor, meghatározására kerül sor meghatározzuk azt, hogy a gépeket és eszközöket milyen időközönként kell karbantartani és eszközni. A növény, növényvédő szerek használatával kapcsolatban megfelelő továbbképzést kell biztosítani. A nem megfelelő növényvédőszer alkalmazás károkat okozhat a növényvédőszerek alkalmazásának kockázatairól a felhasználókat megfelelően tájékoztatniuk kell az eladóknak, és ehhez nekik megfelelő képzettségre van szükségük. Az egyes tagállamok különböző szabályozási szintjeit próbáljuk harmonizálni magas szinten. A környezetvédelmet, a fogyasztókat és a felhasználókat tartjuk szem előtt. Megfelelő és magas szintű biztonsági biztonságot szeretnénk garantálni. Olyan hatóanyagok, amelyek tartósan egészségkárosítóak, nem engedhetők a forgalomba. Ezeknek a megtiltása azonban tudományos eredményeken kell, hogy alapuljon, nem pedig politikai döntéseken. Figyelembe kell venni azt, hogy a növényvédőszerek, illetve a peszticidek esetén ugye minél többet használunk, annál inkább fennmarad fennáll a mérgezés kockázata. Ugyanúgy van ez, mint a gyógyszerekkel. Úgy tudom, hogy 6 percem van, elnök asszony, két percet kaptam a frakció nevében. Nos, szeretnék rátérni a hozzászólásom végére. Azt hiszem, hogy sikerült jó kompromisszumra jutni. A gazdaságpolitikát, illetve a környezetvédelmi politikát ez harmonizálja, és holnap sikerül a szavazáson is nyomást gyakorolni. A négyes cikk negyedik bekezdésében a négyes cikk harmadik bekezdésére, bekezdésében tartalmazott internetportára utalunk, holott a négyes cikk harmadik bekezdésében nem szerepel semmilyen internetportál, úgyhogy ez technikai javítást, javításra szorul. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Öt perc volt a hozzászólási ideje mindjárt megvizsgáljuk azt, hogy a végén kaphat-e még szót. Breyer asszony a szó. Danke, Frau Präsidentin. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, kedves biztos úr és biztos asszony, ez a megegyezés mérföldkő. Mérföldkő az európai egészségvédelem, fogyasztóvédelem, környezetvédelem és a gazdaság számára egyaránt. Köszönet illeti az árnyék előadókat, jelentéstevőket a nagyon jó együttműködésért. És természetesen szeretném megköszönni mindenkinek a munkát, akik részt vettek ebben. Köszönöm a bizottságnak is, Vasszilő és Dimas biztosoknak az együttműködést, és a tanács elnökségének is. És köszönöm azoknak a kollégáknak a munkáját is, akik nem hagyták, hogy az ipar által hangoztatott túlzott számok pánikot keltsenek. Az Európai Parlamentben elfogadtunk módosításokat, és így megpróbáltuk a közös álláspontot jelentős mértékben javítani. A világos kizárási kataf kritériumokkal most már befejeztük ezt a hókusz-fókuszt a határértékek megszabásáról. Senki nem tud pontosan mennyiségéket meghatározni, de a rákkeltő és a mutagén hatású vegyszereket mindenképpen ki kell tiltani az élelmiszerekből pbt k meghatározásával biztosítjuk a sikeres környezetvédelmet. És különösen örülök annak, hogy sikerült először világos kritériumokat meghatározni endokrén anyagok számára. Bízom abban, hogy a bizottság a következő években további fontos kritériumokat is meg fog határozni. És nagyon örülök annak is, hogy az Európai Parlamentnek sikerült hogy először a méhek védelmét is kritériumként határoztuk meg. A vezető francia és német tudósok eh, évente 150 eh, millió euróval becsülik eh, a beporzás előnyeit, és 10 milliárdnyi kár kereskedne akkor, hogyha a méhek elpusztulása révén elmaradna a beporzás. A módosító indítványok, amelyeket még benyújtottak, szerintem ezeket el kell utasítani, mert ezek felhigítanák a kompromisszumot. Ez egy olyan kompromisszum, amelyet a tanács is elfogadott már, és eddig mindig az volt a szokás, hogy egy ilyen közös kompromisszumot nem próbálunk még még egyszer megtámadni. Annak is nagyon örülök, hogy közösen sikerült javítani az immuno és a neurotoxikus anyagokkal kapcsolatos szabályozást. Hiszen eh, tudás alapú társadalom, az európai társadalom, ezért nem engedhetjük meg azt, hogy ezek az idegkárosító toxikus anyagok, amelyek eh, károsítják a gyermekek agyának a fejlődését, eh, mégpedig nagyon súlyosan, hogy ezek bekerüljenek a gyerekek szervezetébe. Igent mondtunk a harmonizációra, anélkül, hogy csorbítanák a tagállamok jogait, és megfelelő teret kapnak a tagállamok arra, hogy a jóváhagyási kérelmekkel kapcsolatban maguk döntsenek. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk az egészségnek, és a kivételeket, a tilalmakat is meghatároztuk, egy helyettesítési tervvel kapcsoltuk ezt össze, hogy ne a kivétel váljon szabályá, hanem pont fordítva. És annak is nagyon örülök, hogy sikerült az állatvédelmi szempontokat is beleírni ebbe a jogszabályba nagyon transzparens lett így a szöveg, és a bizottság tulajdonképpen még nagyobb bátorságot vártunk volna az átláthatósággal kapcsolatban, és remélem, hogy az alkalmazási jegyzőkönyvekhez hozzáférhetünk, utolsó mondat, amit eh, szeretnék még elmondani, nem csak eh, a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem szempontjából mérföldkölt, mérföldkő ez, hanem egy csillagórának nevezném ezt az új jogszabályt, mégpedig azért, mert a rendkívül veszélyes eh, peszticidek területén egyedülállót alkottunk meg először, egy út törő munkát végeztünk most. Európa élen jár az egész világon ezen a területen, és ezzel a rendelettel több jogot adunk az embereknek akik tudják, hogy az Európai Unió a fogyasztó, az egészség mellé állt, és nem esett térdre a vállalatok előtt, bár egyébként ez egy win-win helyzet, mindenki nyer, az iparvállalatok is a jövőben az ösztönzők révén jobb és jobb termékeket tudnak előállítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy dolgot szerettem volna még tisztázni a hozzászólási idővel kapcsolatban, mondja az elnök. Öt perce volt, Klász asszony, egy percet kap még, hogyha egyetért ezzel, akkor a vita végén megkapja ezt az egy percet. Pryor asszony más öt és fél percet eh, beszélt, még másfél percet eh, kaphat eh, a frakciója nevében a vita végén. Timász úr következik az Európai Bizottság nevében, és aztán Vasziliu asszony, öné a szó, biztos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Szeretnék gratulálni Klász asszonynak, illetve Breyer asszonynak. A Környezetvédelmi Bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani. Környezetvédelmi Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságnak kiváló javaslatokat készítettek. Egyrészt a Pesticidek fenntartható használatáról szóló keretirányelvről, illetve a növényvédőszerek forgalomba hozataláról van szó. Nagyon örülök, hogy a második olvasatban sikerült megegyezni. Ez a megegyezés biztosítja azt, hogy az eredeti javaslat, amelyet az Európai Bizottság benyújtott, ezt időben el lehessen fogadni. És néhány kulcsfontosságú pontban sikerül ambiciózusabb környezetvédelmi célokat kitűzni. Nagyon fontos az, hogy a peszticidek Mm, felhasználása a polgárokat nyugtalanítja. Ezért volt szükség arra, egyrészt a jelenlegi arra, hogy a jelenlegi jogi keretet szigorítsuk. Van egy olyan irányelvünk, amely 2001-ből származik, amely az ilyen termékek forgalomba hozataláról szól. Másik oldalon pedig az ezen termékek használata során fennálló jogi hézakokat kell még betölteni. Az irányelvről szóló megegyezés azt mutatja, hogy az Európai Unió politikai szándékot fogalmazott meg a polgárok és a környezet védelme tekintetében. Az Európai Parlament hozzájárult ahhoz, hogy az irányelvek bizonyos pontokban ambiciózusabbak, mint az eredeti Európai Bizottsági Javaslat volt. A tagállamok ezáltal kötelezettséget kell, hogy vállaljanak arra, hogy nemzeti cselekvési terveket készítenek meghatározott célokkal olyan anyagokra vonatkozóan, amelyek kockázatokat rejtenek. Bizonyos termékeket pedig ritkábban szabad csak használni. Ezt nem volt egyszerű elérni, hiszen a, a jelentéstevőket, jelentéstevőknek meg kellett eh, győzniük a tagállamokat arról, hogy egyes esetekben a növényvédőszerek felhasználását bizony korlátozni kell. Az a megegyezés, amelyre sikerült elérni, ez amelyet sikerült elérni, ez nagy előrelépés a polgárok védelme és a környezetvédelme szempontjából. Az Európai Unió így most abban a helyzetben lesz, hogy kompromisszum értelmében elfogadja a módosító javaslatokat, és így el tudja fogadni az irányelvet. Vasziliu asszony szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Mrs. Kras, Klaus and Mrs. Breger, Először is szeretnék a jelentés készítőinek köszönetet mondani konstruktív hozzáállásukért. Ezen kívül a francia elnökségnek is, és mindenkinek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy sikeresen le lehessen zárni a második olvasatát a bizottsági javaslatnak. A növényvédelmi termékek rendkívül fontos szerepet játszanak a mezőgazdaságban, a növény termesztésben is, az erdészetben is. Ugyanakkor az emberi egészségre is, az állategészségre is, és a környezetvédelemre is nagy hatással vannak. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy hatékonyan, kiegyensúlyozottan szabályozzuk őket. Az eredeti javaslat előkészítése során a bizottság kiterjedt konzultációt tartott minden érintettel, minden ágazatban, és átfogó hatástanulmányt készített. A fő prioritás az volt, és ma is az, hogy a lehető legmagasabb szintű védelmet biztosítsuk mind az emberi, mind pedig az állati egészség szempontjából, nem beszélve a környezetről. Örömmel mondhatom el, hogy ez tükröződik azokban a vitákban is, amelyeket az EU intézményekkel folytatunk. A kompromisszumtervezet, amely előttünk áll, megerősíteni ezt a magas szintű védelmet, mégpedig több rendelkezés segítségével. Egyértelmű, szigorú kritériumokat határoznánk meg azért, hogy az aktív ö, anyagokat megfelelő módon használhassák a felhasználók, ö, az előállítók, akiknek ö, fel kell jegyezniük azt, ö, hogy a szomszédok, vagy más lakosok, vagy a víz gazdálkodó szervek hogyan használják fel a termékeket, ezek közelében hogyan használják fel a termékeket. Nyilván ellenőrizni kell ezeket. Mindenképpen elkerüljük a kettős állatkísérleteket. A fenntartható mezőgazdaság megőrzése céljából alternatív megoldásokat kell találni a veszélyes termékekre hogy több információt szolgáltathassunk, a bizottság azt is megvizsgálja majd, hogy vannak-e alternatív termékek, amelyeket az endokrin anyagok vonatkozásában kiváltó anyagként lehetne felhasználni. Szükség van az ilyen jellegű biztonsági intézkedésekre. A átfogó kompromisszum részeként a következő dokumentumot szeretném javasolni az kockázat felmérése kapcsolatban. Amikor az adatokat vizsgáljuk felül, hogy milyen aktív anyagokról, növényvédőszerekről van szó, a nyolcas cikk első bekezdés 1BC pontjában. A bizottság külön odafigyel majd arra, hogy a jegyzőkönyveket tanulmányozza, amelyek lehetővé teszik azt, hogy megvizsgálják, hogy figyelembe lehet-e venni ezen termékeknek való kitettségét főleg a nektár és a pollen vonatkozásában. Even safer frame. Ez még biztonságosabb keretet teremt majd a növényvédőszerek felhasználásához az Európai Unión belül, és megerősíti azokat a környezetvédelmi faktorokat, amelyek, amelyek célja a városok és a polgárok védelme. Ugyanakkor tükrözi a Lisszaboni stratégia céljait is. Például a jóváhagyási folyamatnak rövidebbnek és hatékonyabbnak kell lennie. A továbbiakban a tagállamok már nem egyedül tevékenykednének, hiszen az engedélyezések kölcsönös elismerése lesz az általános szabály szemben a kivételes helyzetekkel. Ez lehetővé teszi, hogy ne aprózódjon fel a belső piac, és a gazdák hatékonyabban használhassák fel ezeket a növényvédőszereket. Végezetül el szeretném mondani, hogy teljes mértékben kompatibilis és kiegészítő jellegű a fenntartható peszticidek alkalmazásával foglalkozó irányelvel, amely Dimas ö, kollégám hatáskörébe tartozik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen. Hát köszönöm szépen, most pedig a frakciós hozzászólási sok következnek. Enikó Söpszköz asszonyi a szó először is a néppárt nevében. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, biztos asszony, először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, a bizottságnak és az intézményeknek, főleg a francia elnökségnek, amely nagyon sokat dolgozott azért, hogy megszülessen ez a kompromisszum, amely kiegyensúlyozott mind az emberi egészségügy, mind pedig a mezőgazdasági termelés szempontjából. A gazdák számára a, különböző, a három zóna harmonizációja ö, nagyban elősegíti majd a termékekhez való hozzáférést. Végül is a minimális használat, amelyet garantál majd a bizottság, a kertészeti termékek vonatkozásában szabályoz, tehát 2020-ig meg lesz az a biztosíték, hogy minden olyan káros és veszélyes anyag, amely az endokrin kategóriába tartozik, már nem kerülhet a piacra. Ennek a javaslatnak tehát jelentősen kell csökkentenie majd azokat a rákos megbetegedéseket, amelyek a peszticidekhez köthetők, és amelyet már a tudomány is bebizonyított, illetve az olyan betegségek vonatkozásában is, amelyek között a kapcsolatot már felállították. Nagyon fontos még egy tényező, a méhek védelme. A bizottság most tette nyilatkozatot. Azért szeretném tudni azt, hogy a bizottság a 2007-52-es irányelvet újra felül kívánja vizsgálni ennek aspektusában. Ami a biológiai harcot illeti, hatékony kereskedelmi tevékenységre van szükség, amit a bizottság is támogatott, és kutatásaival alá elősegített. Üdvözlöm ezt a megoldást, erre nagy szükség volt. Nagy szükség volt a nagy peszticideket előgyár, elállító vállalatok vonatkozásában. A bizottság garantálja az ellenőrzést, és nagyon remélem, hogy a nemzeti intézmények is majd hasznosnak találják ezt a dokumentumot. Köszönöm. Köszönöm szépen Henikó Csöpkesz asszonynak. Jörgensen kollégája szó három percre da forslaget fra Elnök asszony, amikor a bizottság javaslatát közzé tették, még más címet viselt. A e, Dániában mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nagyon tiszta a talajvíz, szinte tisztítás nélkül is ivóvíz minőségű. Tehát amikor az eredeti bizottsági javaslat megszületett, hogyha ezt így fogadtuk volna el, akkor ez azzal járt volna, hogy akár kétszer annyi vegyszert is használnának, ami nyilvánvalóan bekerült volna a talajvízbe, és akkor a talajvízünket ezentúl tisztítani kellene, aminek katasztrofális következményei lennének. Tehát ha eredeti formában került volna elfogadásra a bizottság javaslata, akkor ez nagyon rossz lett volna számunkra és más olyan országok számára is, akik eh, hasonlóan tisztán akarják tartani a talajvízüket. Az EU nem kényszeríti a tagállamokat arra, hogy keves, kevésbé védjék a természeti környezetet, és nagyon örülök, hogy a parlament fellépése révén sikerült megakadályoznunk a bizottság eredeti javaslatának az elfogadását, akinek nem kell, aki nem akarja, az nem kell, hogy a növekedett mennyiségben alkalmazó növényvédőszereket is, az is egyértelmű, hogy a különösen veszélyes anyagoknak el kell tűnni a piacról. Ez persze a ricsel is összefügg, már ismeretes a tilalom. Olyan anyagokat, amelyek eh, például játék, játékokba kerülhetnek, eh, játékokban már nem kerülhetnek bele, a peszticidekben még mindig megengedettek voltak, így bekerülhettek volna az élelmiszer láncba. Most végre ezek a veszélyes anyagok is eltűnnek. Végül nagyon pozitívnak tartom, és nagyon örülök annak, hogy a következő országokban a cselekvési terveket kell készíteni, tehát bevezettük a cselekvési terveket, amelyben mennyiségi és minőségi értékelést egyaránt kell végezni a különösen veszélyes anyagokra pedig nagy figyelmet kell fordítani. A mennyiségi értékelés kapcsán pedig arról van szó, hogy azok az anyagok, amelyek terhelést jelentenek a környezetünk számára, természetesen az emberre nézve is terhet jelentenek, ezért a mennyiségüket is csökkenteni kell. Különösen a gyermekek agyának a fejlődését károsító anyagok alkalmazását kell elkerülni. Nagyon sajnálatos, hogy a vállalat még mindig bizonyíthatja, hogy bizonyos anyagokra mégis szüksége van, és akkor ezeket továbbra alkalmazhatja. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Most pedig az ALDE frakció nevében Laperusz kollégája szó négy percben. Köszönöm, önök asszony! Kedves biztos úr, kedves kollégák! Hát remélem elérkeztünk arra abba a pillanatban, amikor el fogjuk fogadni a peszticidekről vonatkozó dokumentumokat. Kettő dokumentumról van szó, amely szavazásra kerül. Úgy tűnik számomra támogatnunk kell ezeket, mégpedig több oknál fogva. Hiszen előreléptünk nagyon sokat a gyártás, felhasználás terén három zónát alakítottunk ki, és bevezettük a kölcsönös elismerést is. Egy zónát szeretnék azért még megerősíteni, hogy nagyobb koherencia legyen az EU területén, de a tagállamok egy kicsit álltak ehhez. Azok az elvárások, amelyek mind az eladók, mind a felhasználók vonatkozásában kerültek megfogalmazásra, jobb egészségvédelmet, de ugyanakkor gazdasági nyereséget is jelent nem szabad elfeledkezni az állatvédelemről sem, hiszen korlátoztuk a különböző állatkísérleteket. A környezet és az egészségvédelem terén történt előrelépések rendkívül jelentősek, mert a veszélyes anyagokat kevésbé veszélyesekkel váltottuk ki. Beszélnem kell még arról is, ami az endokrin kategóriát illeti. Azt hiszem, egyetlen egy jogi dokumentum sem foglalkozott még ezzel a témával. Négy év alatt kompromisszum született a bizottságon belül olyan javaslatokról, amelyek tudományos alapokon nyugszanak. Meg kell határozni az endokrini jelleget. Ez a tudományos meghatározás lehetővé teszi majd az különböző anyagok osztályozását de facto, amely az ipar számára lehetővé teszi, hogy megfelelő tudományos keretet kapjon mindez, amire szüksége van. A bizottság foglalkozik a méhek kérdésével is, az ökorendszer kérdésével. Azt hiszem a kompromisszumban megtalálható mindaz, ami az Európai Uniós nyilatkozathoz kapcsolódik, és ez rendkívül fontos előrelépés. Figyelembe kell venni a méhek, a nektár, a pollen kérdését. Szeretnék megnyugtatni azokat, akik két kétségeiket fejezték ki, hogy mi a helyzet az aktív anyagok rendelkezésre állásával. A háromzónás rendszer garantálja a tagállamok számára, hogy nagyobb mennyiségben engedélyezzen bizonyos termékeket, de ugyanakkor derogációs lehetőség is létezik, ami a kisebb mennyiségű felhasználást illeti. A parlament harcolt azért, hogy a bizottság javaslatokat tegyen egy európai alapra. Aztán van egy olyan klauza is, amely újra felülvizsgálást kíván a bizottságtól, nevezetesen a mezőgazdaság sokszínűsége, versenyképessége szempontjából kell felülvizsgálni majd ezeket az intézkedéseket. Ezen kívül a peszticidek előállítóit arra ösztönözzük, hogy jobb anyagokat gyártsanak, amelyek jobban vigyáznak az emberi egészségre és a környezetre. Végül szeretnék ö, ö, még elmondani valamit. Ezek a termékek tulajdonképpen úgy viselkednek, mint a gyógyszerek a növények vonatkozásában. Ezek a dokumentumok hangsúlyozzák azt, hogy milyen helye van az integrált és fenntartható mezőgazdaságnak ebben a kontextusban. Védeni kell az egészséget és a környezetet, de ugyanakkor bizonyos termékeknek rendelkezésre kell állniuk, és bizonyos anyagoknak a felhasználók számára, a gazdák számára. Kedves kollégák, végezetül szeretnék köszönetet mondani együttműködésükért. Azt hiszem, hogy ö, példaértékű volt ez a munka az egymásra figyelésből, az együttműködésből. Köszönöm ö, Bayer és Klász asszonyoknak ö, azt a kiváló munkát, ö, amelyet a tárgyalások ö, során ö, a kompromisszum keresés céljából a tanácsal együtt folytatunk. Köszönöm. Köszönöm Laperúz asszony. E. Köszönöm szépen Laperúz asszonynak. Most pedig megadom a szót az UEN frakció nevében Elvard kollégának három percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most a fenntartható növényvédelemről beszélünk, és a mezőgazdaságról itt a parlamentben. A kockázatokat elemeznünk kell, és emellett figyelembe kell vennünk a mezőgazdaság igényeit és az biztonságot is. Persze tudom, hogy a peszticidek alkalmazása, túlzott alkalmazása kockázatot okozhat, akár rákot is okozhat, illetve maradványértékeket mutattak ki vízben, élelmiszerekben és a gazdák is beszámoltak a peszticidek túlszott használatának kockázatairól is. Védenünk kell a környezetet, illetve a polgárok egészségét is. Azonban mi jogszabályalkotók vagyunk, és ezért kiegyensúlyozott jogszabályokat kell alkotnunk. Nem szabad olyan jogszabályokat alkotnunk, amelyek csak az abstraktot veszik figyelembe. Nem szabad el nem szabad eltávolodni a tudományos alapokra, alapokon alapuló jogszabályalkotástól a kockázatok értékelés, kockázatokon alapuló jogszabályalkotás felé. Írországnak egyedülálló klímája van, és ez, kit, ez a, például a gabonát különböző betegségeknek teszi ki. Ezek megtámadják tehát az itteni hozamot a peszticidek, amelyek már piacon vannak a meglévő jogszabályok alapján, ezeknek megfelelő, ezeknek a jóváhagyásának a lejárásáig továbbra is forgalomba lehet hozni. Nincsenek bizonyos termékek esetében, amelyeket ki kell vonni a forgalomból, nincsenek biztonságos alternatívák, ezért ezek egyes esetekben 5 évig forgalomba maradhatnak. A jelenlegi helyzet szerint Írország kevésbé lenne versenyképes, mint más országok. Precedensre került sor a nem vegyi alapú növényvédőszerek alkalmazása esetében. E, a parlament módosítása szeretné a méheket védeni, e, amelyek alapvető jelentőségű, e, alapvető szerepet töltenek be a mezőgazdaságban. A 169-es módosítójavaslatot szeretném elutasítani, megfelelő tudományos eredményekre van szükség, nem E, engedhetjük meg azt, hogy a tudományos eredményeket nem tudományos alapú definíciókkal tegyük tönkre. Köszönöm szépen, kedves kollega. Most a zöldek nevében Breyer asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Tulajdonképpen Klász asszony jelentéséhez szeretnék hozzászólni, de ha megengedik, röviden válaszolnék az előttem szóló kollégának. Amit az előbb elmondott, jobban el kellett volna olvasni a módosító indítványunkat. Mi pont azt akartuk, hogy az endokrinjogokat ne lehessen további négy évig alkalmazni. Kérem, olvass el alaposan a szöveget, és akkor talán holnap vissza tudja vonni a módosító indítványát, hiszen pontosan ellentétes az indítvány azzal, mint amit most ön elmondott. A be, ve, vegyi anyag előállítók eh, nem akarják eh, azt, amit mi, és a kérdés az, hogy térdre hullunk-e a vállalatok előtt, vagy pedig az emberek, az egészség és a környezet mellett állunk ki. Itt erről van szó, semmi másról. Egyébként minden intézkedést megtettünk a mezőgazdaság védelme érdekében is, és pont a Dán példa nagyon jól bizonyítja, hogy ott sikerült 20 év alatt felére csökkenteni a peszticid felhasználást, kétszeresére javítani a vízminőséget, anélkül, hogy a mezőgazdasági termelést kár érte volna. Mindjárt átérnék Klász asszony jelentésére. Szeretném megköszönni neki a munkát, szerettünk volna ugye pontos időpontokat, célokat is benne látni a jelentésben, ezt nem sikerült, de ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy ez összönzőként hat a tagállamokra, talán elindul a rivalizálás azon tagállamok között, akik leginkább készek arra, hogy a fenntarthatóság elvét komolyan vegyék a növényvédőszerek alkalmazásában során is a permetezéssel érintkező területeken lakók eh, számára nagyon fontos. És eh, szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos volt a brit legfelsőbb bíróság döntése, amely igenis jóvá kiemelte azt, hogy az európai embereknek joguk van a tájékozódásra. Egyre több európainak lehetővé kell tenni a tagállamokban, hogy hozzáférjenek minden információhoz, és még nagyobb legyen az átláthatóság, a transzparencia. Köszönöm szépen, Muszácsó úra GUE képviseletében kettő percben. Il confronto su questi provvedimenti, direttiva e regolamento sui pesticidi è stato molto duro. Köszönöm szépen. Ha az irányelvet és a, rendeletet összehasonlítjuk a peszticidekről, megállapíthatjuk, hogy jelentős vita folyt. Jelentős vita folyt a parlamentben, de főleg nagy volt az ellenállás a tanácson belül, és a gazdasági hatalmak próbálták érdekeiket védeni. De nekünk közérdekünk, a közérdeket kell védeni. Nem szabad senkit mérgeznünk, peszticidekkel olyan élelmiszert kell előállítanunk, amely nem tartalmaz ilyen szereket, biztonságosabb termékeket kell előállítanunk, hiszen túl sok vegyi anyag van a peszticidekben. És ez nem jó sem az élelmiszer, sem a környezetvédelem, sem a farmerek, a gazdák számára, akiknek nagyon sokat kell fizetniük értük. Nagyon régi modellről van szó, kvantitatív modellről, nem pedig kvalitatívról vagy minőségi modellről a gazdálkodásban. Olyan modell ez, ami mindenkinek sokba kerül, és ugyanakkor a környezetvédelem szempontjából sem jó, mert az üvegházhatást előidéző gázokat hozza létre. Egészségesebb modellre van szükség, olyanra, amely jobb minőségű élelmiszert biztosít az állampolgárok számára, és több munkahelyet munkalehetőséget. Hála a két jelentős készítő kitartásának és segítőiknek, illetve a tanácsi kollégáknak nagyon sok mindent elértünk. A peszticidek már nemzeti tervekben is szerepelnek, főleg ami a nagy kockázatot jelentő anyagokat illeti a cél az, hogy ne vegyi jellegű anyagokkal próbáljuk elérni ugyanazt a célt, azért, hogy a talajt, a vizet védjük. Bár eddig az egyes országok feladata és felelőssége volt a peszticidek mennyiségének csökkentése, hiszen a permetezést csökkenteni kell, óvni kell a lakosságot is ennek hatásaitól nagyon fontos az is, hogy jobban hozzáférhetünk ma már az adatokhoz az internet segítségével. Aztán kialakítottuk a három zónát, eh, ehhez a tanács ragaszkodott. Tehát összességében jelentős eredményeket értünk el, amit föl lehet használni az illegális és veszélyes anyagok vonatkozásában. Úgyhogy nagyon jó ö, eredményt értünk el, előreléptünk, és nagyon remélem, hogy a továbbiakban is így lesz. Köszönöm. Hát ilyen nem szleptem. Köszönöm, Blokland úr következik másod. Más... Köszönöm, elnök asszony a növényvédőszerek forgalomba hozatalával kapcsolatos vita nagyon terhes és nehéz vita, nagyon nehéz itt az egyensúlyt megteremteni. Egyrészt károsítják a környezetet és az egészséget a növényvédőszerek, másrészt viszont nem maradhat a mezőgazdaság peszticidek nélkül, hiszen ez nagy kockázatokkal járna együtt. Ez meg is történt, emlékezünk, hogy milyen negatív hatások érték az élelmiszertermelést a közelmúltban. A legfontosabb az, hogy egészséges egyensúlyt találjunk a fenntarthatóság és az agrárökológiai szempontok között. Azt hiszem, jó irányba megyünk, és ezért én támogatni tudom ezt a javaslatot. Nagyon örülök annak, hogy a kockázat csökkentésre ilyen nagy hangsúlyt tettünk, és a felhasználás csökkentés mellett ez fontos szerepet kapott, hiszen ha itt nem csak a peszticidek mennyisége a lényeges, hanem az, hogy a költségek csökkentése mellett próbáljunk kedvező hatást gyakorolni a környezetre és az egészségre. Az első olvasatban még túl sok korlátozást tartalmazott a szöveg. Most a szerek jóváhagyásával kapcsolatban még szigorúbb szabályozás van születőben, és ezzel kapcsolatban szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a munkában ezt a kiváló eredményt. Köszönöm szépen. Mót úr a következő másfél percben. Üzenet áradatot kaptam Angliából, minden országrészből, akik szinte katasztrofálisnak tartják ezt a javaslatot. Mert szerintük az lesz az eredmény, hogy kisebb lesz majd a hozam, magasabb lesz az ár, és az import özölnik majd be hozzánk, és nem lesz olyan feltétel szabva az importáróval kapcsolatban, ami a hazaival szemben. Munkahelyek vesznek el, lesznek olyan üzemek, amelyek leállnak. Az én választó közetemben legalábbis. Ugyanis bizonyos esetekben nincsen alternatív megoldás az egyes anyagokra, amelyeket a különböző szakértők, a különböző szakterületek használnak. Nagyon sok országban történt hatástanulmány, nálunk azonban nem. És ami a kockázat felmérést illeti, nem föltétlenül jól történt ez hogyha a veszélyeket használják kritériumként, akkor akár a kávét vagy az olajat is betilthatnák. Még a tudomány is ellenünk van, hiszen a kártevők egyre inkább ellenállnak majd, és egyre csökken a biodiverzitás. Az integrált kártevő programok már is csökkentették a szükségletet a rovarítószerek iránt. Mi a megoldás? nem a mennyiség. És egyáltalán nem figyeltek oda a vetésforgóra. Egyáltalán nincs joguk tönkretenni a brit mezőgazdaság azon ágazatát, amely megmaradt, csak azért, hogy a dánokat támogassuk, és azért, hogy az ivóvizet valahogy ki tudják nyerni a földből. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most rátérünk a további hozzászólásokra. azt mondja a szó először is a szó. Elnök asszony, a jelentés készítők olyan eredményt értek el, ami támogatásunkra érdemes. Ambiciózus környezetvédelmi egészségi célokat sikerül elérnünk, másrészt viszont racionális a szöveg, a mezőgazdaság, a termelők, az élelmiszer biztonság és az agrárium fennmaradásának a szempontjait is figyelembe vette. Kicsit nehézségem van viszont a kataf kritériumokkal, hiszen itt tudományos alapon kell elvégezni a kockázat értékelést, de azt elismerem, hogy a derogáció lehetősége azért ezt is működőképessé teszi. Következő pontokat szeretném még kiemelni. Az első az, hogy a tagállamoknak mozgásterük van a mennyiségi csökkentési célok tekintetében. Másodszorban három zónás modellt alkalmazunk, jóváhagyás rendszerében, és itt ez azt teszi lehetővé, hogy jobb növényvédőszerek gyorsabban piacra kerülhessenek. Harmadsorban elég rugalmasságot kapnak a tagállamok annak meghatározásakor, hogy a víz folyások mellett milyen távolságig lehessen megengedni a fermetezést, és a kis termesztők számára megkönnyítik a permetezőszerek, a növényvédőszerek alkalmazását. Kis területen tevékenykedő termelők számára ez nagyon fontos, és remélem, hogy a minor users alap megfelelő pénzforrásokkal fog rendelkezni minél kisebb, minél kisebb mennyiségű vegyszeralkalmazás biztonságosan, ez egy jó vezérfonal, hogyha tudunk ellenőrizni, és hogyha professzionális módon történik a felhasználás és az ellenőrzés, valamint ha arra is odafigyelünk, hogy a világpiacon zajlik a mezőgazdasági termelés, akkor azt hiszem, hogy jól járunk el, és akkor a kompromisszum megérdemlét támogassuk. Köszönöm, Tejszen asszony. Ferrer asszony, kettő percben. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, biztos úr, biztos asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőknek, hiszen tudjuk, hogy a növény egészségügy teszi lehetővé, hogy nőjön az agrártermelés, és ugyanakkor nyilván oda kell figyelnünk az egészségi állapotunkra és a környezetvédelemre. Ezért a bevezetendő jogszabályokon kívül szükség van arra is, hogy a különböző járványokat figyeljük az egyes területeken, a peszticidek hatását, hogy például a szakemberekre és családjaikra milyen hatással vannak. Persze nem szabad elfeledkeznünk a fogyasztókról sem. Bizonyos régiókban úgy tapasztaljuk, hogy bizonyos fajta rákos megbetegedések egyre nagyobb számban fordulnak elő. A gazdák gyermekeit is érinti ez a betegség szám megnövekedés. Az egészségügyön kívül persze a környezetre gyaktást is mérni kell. Már vannak negatív hatásai egyes vegyi anyagoknak, úgyhogy az egyes nemzeti hatáskörökbe való ö, visszaküldése a bufferzónák lehetőségének nem elegendő. Azt hiszem a bizottságnak ezzel a témával kapcsolatban nagyon oda kell figyelnie. Ma azt is tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb a talajerózió. Ez is megkérdőjelezi az Európai Unió nagyon sok területén a jövőben a mezőgazdasági termelést, hiszen a talaj termékenysége sajnos visszaeső tendenciát mutat a gazdáknak segíteni kell abban, hogy bizonyos peszticideket, a károsakat minél kisebb mennyiségben használják. A közös kapnak ezt a célt is magába kell foglalnia, és jobban figyelembe kell vennie majd a kapcsolatot a minőségi termelés és a gazdák között, és a, illetve a gazdálkodás között a hozzászóló javítja magát. Új termelési módokat kell kialakítani, és így kell képezni a jövő gazdáit is. Végezetül egy szót engedjenek még meg egy film címével, amely most született. Holnap a gyermekeink minket fognak vádolni. Ez most jelent meg ez a film, úgyhogy erre szeretném a figyelmet felhívni. Köszönöm. Köszönöm szépen, most megadom a szót Dörgár Murkó képviselőnek másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony hadd csatlakozzam azon képviselőkhöz, akik a második olvasatban elért javaslatot kiegyensúlyozott kompromisszumnak tekintik. En nagyon bonyolult ügyről van ugye szó. Ez eh, megmutatja azt a lehetőséget is, hogy ez ágazatban javítani, ágazaton még sokat lehet javítani, a növényvédőszereket biztonságosabbá lehet és hatékonyabbá lehet tenni, és el lehet eh, eh, kerülni azokat a helyzeteket, amelyek ebben a mezőgazdasági e, termékeket nem lehet már felhasználni a növényvédőszerek alkalmazása miatt. Összességében az eredeti Európai Bizottsági Javaslatot sikerült javítani, és a vannak olyan e, tanulmányok, amelyekre támaszkodni tudtunk ennek során a károkozóknak a, e, az elemzése során és ennek a hatásának az elemzése során. Még akkor is, hogyha peszticidek a vegyi anyagokkal szemben mérgezőek, és ezeknek az elemzése, ezeknek a hatásának az elemzése valóban mindenképpen szükséges. Ez nem jelenti azt, hogy a tudományos eredmények nem mehetnek olyan irányba, hogy azok azt állapítsák meg, hogy a peszticideket csökkenteni kell, illetve az állatkísérleteket meg lehet szüntetni, vagy ezeknek a számát csökkenteni kell. Az új mezőgazdaság, a mezőgazdaságban használt új peszticidek, illetve növényvédő szerek teszteléséhez akár 12 ezer állatot is felhasználnak, gyakran párhuzamos tesztekre kerül sor. Köszönöm szépen, egy percre megadom a szót Rutovics kollégának. Pani przewodnicząca, drodzy państwo, pestycydy są się... Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A növényvédőszerek olyan anyagok, amelyek károsak az állatokra és a környezetre is. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy nagyon sok országban minden növényvédőszeret veszélyes módon tárolnak a környezet és az emberekre egyaránt. Az EU segítsége nélkül nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát. A növényvédőszerek kiegyensúlyozott használata nagyon fontos. Informálni kell a felhasználókat, és segíteni kell őket agrotechnikai szolgáltatásokon keresztül. Az Európai Unió szakértői szerint a növényvédőszereket gyakran túlzott mértékben használják a szükségletekhez képest, különösen a kis felhasználók, akiknek ráadásul nincs is meg a megfelelő mezőgazdaságtechnikai tudása a használatukhoz. Nagyon fontos a növényvédőszerek forgalmazása, kutatni kell ezzel kapcsolatban, olyan tevékenységeket kell megszervezni, amelyek korlátozzák a növényvédőszerek használatát olyan mértékben, hogy ne károsítsák a környezetet. Köszönöm szépen a jelentéstevő tevékenységét, és fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy ez az irányelv csak akkor értelmes, hogyha megfelelő hatékonysággal belefoglaljuk a mezőgazdasági gyakorlatba. Stászor két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A károkozók elleni fellépés észszerű keretek közé tartása egy észszerű megközelítés. Az emberi egészségvédelme elsődleges jogot jelent. Mi a frakciónk részéről mindkét jelentéshez hozzá fogunk járulni, bár erőteljesebb eredményt szorgalmaztunk volna. Egy kicsit meglepett, ahogyan az agrárszektor és a peszticideket gyártó ipar reagált. Holnap el akarjuk fogadni ezeket a jelentéseket, jobb állatvédelem, jobb növényvédelem a cél, és megfelelő termékeket akarunk ezzel elősegíteni. El szeretnék mondani, hogy többen állították, hogy az agrárszektor több mint a fele el fog tűnni. A 90 termékek 90%-a el fog tűnni, mondták többen. Ez természetesen nem igaz így hiszen a phasing out, a lassú kivonás éveken keresztül húzódik, majd olyan szerek betiltásáról van szó, amely a karcagonének, mutagének, a hormonháztartást befolyásolják, tehát önmagában így a dolgok rendben vannak. Minden esetre el kell, hogy mondjam az agráriparral kapcsolatban, hogy lesz még egy külön terv talán, hogy az mezőgazdaság több időt kapjon a felkészülésre. Azt hiszem őszinte kompromisszumra van szükség az ökológia és a mezőgazdaság között. Köszönöm szépen. Másfél percben Marilu McDonald kolléganő kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Számos példa van arra, amelyek bizonyítják, hogy milyen károsodásokat okoznak ezek az anyagok az uniós polgárok egészségére nézvére és a bürokratikus intézkedésekért az EU felelős, ugyanis korlátozza a cselekvési teret, és én azt gondolom, hogy ez a szer csomag az enyhébb kategóriába esik majd. És itt a lényeg az a mezőgazdaság, a közösség, és az előttem szóló komoly aggodalmát fejezte ki az egészséget illetően, de figyelembe kell venni számít számos más tényezőt, ugyanis nincs itt, nem adott az a tudományos alap, amelyre szükség lenne. Nincs megfelelő hatástanulmány az eredményekre, hatásokra vonatkozóan, és így a vidék kifejlődés fenntartathatósága kerül veszélybe én úgy látom, hogy éppen az ellenkezőjét fogja elérni ez a csomag, mint amit szeretnénk ugyanis a fenntarthatóság elvének kell érvényesülnie a vidéki tájakon is, és a túlságosan szigorú szabályok nem alkalmasak erre. Én hallottam a megjegyzéseket, hallgattam a farmerek és a mezőgazdák véleményét Írországban névtelenül. Nagyon aggódnak emiatt a csomag miatt, és az egész vidéki közösség. Ugyanis ez nem jelent javítást minden esetben. Sokkal többet kell tenni, sokkal több módosításra van szükség, hogy elérjük a célunkat. Köszönöm, köszönöm szépen. És most pedig másfél percre Nils Lundgren következik. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony ez a szkepszis, amely váratlan, a javaslattal szemben. Azt mondanám mégis, hogy szavazzunk igennel. azt gondolom, hogy a környezetvédelmi probléma az egyik oldal, ugyanakkor a piaci lehetőségeket is figyelembe kell venni, és meg kell próbálnunk bürokrácia mentesen eljárni az előttünk fekvő javaslat éppen a bürokráciát szeretné csökkenteni, elkerülni, ugyanakkor a szigorú ellenőrzés mellett teszi le a voksot az alkohol, a dohány és egyéb mérgeknek nevezett anyagok ellenőrzés alá kerülnek. És ez egy fontos javaslat. Ezeket méregként kezelik és megmarad a tagállamok joga arra, hogy bizonyos termékeket betiltsanak. Másrészt bizonyos növényvédő szerek engedélyezhetők az egyes tagállamokban. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a kollégák elmondták, hogy a kockázat nagy, hogyha szigorúbb szabályokat vezetünk be az Európai Unióban, akkor más országokban fogják beszerezni ezeket a szereket az érintettek. Azt gondolom, hogy ez nem ér. Azt javaslom, hogy szavazzuk meg ezt a csomagot, amelyet hát én a magam részéről kiválónak tartom. Thomas Weiss kollégát nem látom. Akkor most kettő percre. François Grostet asszony következik. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais, bien sûr, euh, euh Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen gratulálni kívánok a jelentéstevőnek. Euh, és üdvözlöm ezt a megállapodást, amely eh, nagyon sok kemény munka alapján jött létre. Köszönöm a bizottság és a tanács támogatását is. Ugyanis eh, nagyon jó, kiegyensúlyozott eh, megállapodást tudtunk elérni, amely minden érintett egészségét és biztonságát figyelembe veszi. A fogyasztók aggódnak a növényvédőszerek miatt, amikor azt hallják, hogy az élelmiszerekben növényvédőszer maradékok találhatók. Ezeknek csökkenése, amely a, csökkentése, amely a megállapodás tárgya, különösen a CRM a hatású anyagoké nagyon jó eredmény. Ezen kívül az is jó, hogy megvédjük az, e, e, a talajvizet, és hogy megvédjük a gazdálkodókat is, hiszen a gazdálkodó van mindenek, mindezeknek az élvonalában, ő, ő, ő használja a növényvédőszereket. Örülök annak is, hogy az eljárásokat egyszerűsítették, harmonizálták az eljárásokat, hiszen szükség van ezekre az anyagokra, a gazdálkodáshoz, viszont a gazdálkodást fenntarthatóvá kell tennünk az is jó, hogy a jelenlegi veszélyes anyagok helyett kötelező lesz majd helyettesítőket találni, vagy más nem vegyi módszereket kell találni, bizonyos esetekben ez lesz majd a megoldás. Tehát ne, nem keverjük össze a veszély és a kockázat fogalmát. A növényvédőszerek veszélyesek, de azt is el kell döntenünk, hogy mekkora a gazdálkodókra, fogyasztókra és a környezetekre gyakorolt káros hatásuk. Fontos, hogy az ezekkel dolgozó minden érintetet bevonjuk a jogszabály alkotásba, és hogy harmonizáljuk az export-import ellenőrzését is, hiszen hogyha az Európai Unióban szigorú szabályok lesznek, akkor majd az Európai Unióról kívül, Unión kívülről fognak olyan szereket behozni, amelyek károsítják a környezetet és a versenyt. Köszönöm szépen, másfél percben Thomas Weiss. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek, hogy így lihegek, sajnos az Air France hibája, hogy nem érkeztem meg, meg időben az repülővel. Hát hadd emlékeztessem önöket Leninre, akinek a leghíresebb, egyik leghíresebb idézete az az, hogy a rosszabb jobb. Látom, hogy tulajdonképpen ez az, ami nálunk történik, azt, jaj, azt valljuk, hogy a rosszabb jobb ugyanis én ennek e, alapján látom, hogy az Európai Unió mennyire károsítja az emberek bevételét, az élelmiszertermelést és az emberek életsznvonalát. Ez a jelentés egyáltalán nem veszi figyelembe a kockázatot, a e, veszélyt. E, persze annak is megvan a kockázata, hogy valakinek a fejére esik egy tégla, vagy megbotlik az utcán, de ezzel, ez ellen ugye nem lehet jogszabályokat alkotni, viszont ez a jogszabály az Európai Uniós és különösen az Egyesült Királyságban élő gazdálkodók életét meg fogja nehezíteni. Én ellenek, ellene fogok szavazni, mert mi hiszünk az EU-ban, de abban nem hiszünk, hogy ez a jogszabály működni fog. Köszönöm szépen, és most Dorit Korbi asszonyi két percre a szó Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentés készítőinek és az árnyék jelentések felelőseinek a munkát. A kompromisszum azt gondolom helyes irányba tett lépés. A cél a fenntartható mezőgazdaság. A növényvédő szerepek meghatározó szerepet játszanak. Ők lépnek fel a kár okozók ellen, de ártanak a környezetnek és bizonyos ö, esetekben egészségkárosító hatásuk is lehet tehát egyfajta szakadék tátong itt az ökológiai és a mezőgazdasági mezőgazdaság között, de mind a két területen fel kell lépni a károkozók ellen. Három dologról van szó. Először is tiltjuk a legveszélyesebb növényvédőszereket, persze vannak kivételi lehetőségek, ahol még nincsenek helyettesítő termékek. Azt gondolom, hogy az irány helyes. A második kérdés, és ez legalább olyan fontos, itt arról van szó, hogy ösztönzőket kell kialakítani, hogy a fenntartható eszközökre térjenek át a gazdák, és a kisüzemeket kell támogatni kisebb mennyiséget, például termesztés, tulipán termesztés esetében, kisebb mennyiség kisebb területen ez lenne a cél. Azután voltak aggodalmak, hogy itt különösen nagyok lesznek a károk. Ezeket ki lehetett iktatni, különböző alapokat hoztak létre a kisüzemek támogatására. A harmadik kérdés, harmadik intézkedés fontos, mégpedig az, hogy a tagállamoknak intézkedéseket kell hozni, hogy a vegyi anyagok maradékanyagait leépítsék, különösen a veszélyeztetett területeken, iskolák közelében például. Ez nagyon fontos. Tehát olyan intézkedésekről vannak, van itt szó, amelyek használnak az ember egészségének. Jó lenne, hogyha neurotoxikus anyagok is kezdettől fogva tiltva lennének, ugyanezek károsan hatnak az ember idegrendszerére, és ezeket az anyagokat nem lenne szabad használni. Köszönöm. Másfél percre Friedrich Ries kollégáé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai polgárok gratulálhatnak maguknak ehhez a kiváló kompromisszumhoz a növényvédő szerekkel kapcsolatosan. És most, hogy így végighallgattam a vitát, látom, hogy a lobby munka nagyon hatékony volt, különösen Nagy-Britániában és Írországban, és azt gondolom, hogy ezzel szemben meg kell gondolni, hogyha ezt a 800 vegyi anyagot amelyek ugyan fontos szerepet játszanak a mezőgazdaságban, de közülük sokan egészségi kockázatoknak teszik ki a lakosságot, és hát természetesen a gazdákat is, ők különösen kivannak téve ezeknek a rákkeltő káros anyagoknak. Egy millió mérgezési eset növényvédőszere következtében évente ennyivel számolunk, és a fele halálos. Ez a rövidtávú elképzelések koktélja, keveredése egyéb távlati tervekkel. A kompromisszum, ha nem kerül elfogadásra, akkor biztos, hogy nem sikerül semmilyen becsvágyó politikát megvalósítani, ugyanis nagyon sok olyan hely van, ahol szeretnék a vegyi anyagokat, ezeket a vegyi anyagokat betiltani. <clears throat> Ellenőrizni kell a termékeket, az engedélyezési eljárást szigorítani kell, és az iparnak nincs oka aggodalomra, azt hiszem, be is fejezem. A növényvédőszerek bevonása fontos a mezőgazdasági politikába. Szeretnénk egy jobb növényvédőszerekkel dolgozó Európát. Kuzmiuk kollega Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor a fenntartató növényvédőszer használatról beszélünk, akkor szeretném három dologra fölhívni a figyelmüket. Először is két szakaszról beszélünk csak a vegyi anyagok felhasználásánál, a bevezetés és a használat szakaszáról, viszont a kivonásról nincsen szó, illetve a visszaforgatásról, az újrafelhasználásról sem. Lengyelországban úgy látjuk szükség van arra, hogy a, ezt a harmadik szakaszt is megfelelő módon támogassuk, mégpedig anyagilag támogassuk, annak érdekében, hogy a helyi hatóságok újra felhasználhassák, illetve általmatlaníthassák ezeket az anyagokat. Azon kívül annak a biztosítása is okos lenne, hogy az európai tagállamok saját maguk dönthessék el, hogy az piacukon milyen növényvédőszereket forgalmaznak. Végül pedig úgy hiszem, hogy a mostani megállapodás egyenlő esélyeket majd, fog majd biztosítani az Európai Unión belül minden gazdálkodónak. Köszönöm. Egy percre Grammazon asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés javaslatai jó irányban hatnak, és gratulálok a jelentéstevőnek ezért. Igaz, hogy a növény védő szerek a, használata a kappal kapcsolatos kell, hogy legyen, és nem, és, és a közegészségügy kérdését is be kellene ebbe foglalni, nem csak a piac különböző kérdéseit. De hogyha Martinikot és Guadalumtól tekintjük, Martiniknak 20 százaléka, illetve a föl, földfelszín 20 százaléka szennyezett. nem tudjuk, hogy pontosan mely, milyen mértékű szennyezésről van szó, de a, föld, a földön kívül a tenger, a tengerpart és a tengerfenék is szennyezett. Viszont még nem túl késő megfordítani ezt a folyamatot. Franciaország nagyon is tisztában van ezzel, és megpróbál segíteni rajta, megpróbáljuk csökkenteni a vegyi anyagok, a növényvédő szerek használatát, és ehelyett a biogazdálkodást és más módszereket, alternatív módszereket szeretnénk alkalmazni. Megpróbáljuk a növényvédőszereket teljesen kiküszöbölni. Tehát meg kell próbálni az állatvilágot, a méheket, stb. úgy segíteni, hogy az fenntartható legyen, és olyan országokból importáljuk a növényvédőszereket, amelyek azokat nem használják. Köszönöm, Katie Synod. Természetesen közös érdekünk az egészségvédelme, de ne felejtsük el azt sem, hogy a gazdálkodók állítják elő az egészségünk alapját képező élelmiszereket is. Az én országomban a gazda, gazdálkodók folyton a gombákkal és a fertőzésekkel harcolnak. A gombák soha nem mennek el, mint a rovarok, azok mindig ott maradnak. A, ö, hogyha nem használnak gomba ellenes szereket Írországban, akkor nem lenne krumplitermelés. Azon kívül a jogszabályok már azt eredményezték, hogy a génmódosított krumpli termelést a országunkban elkezdik, elkezdik ösztönözni a médiák de hogyha hogy most, most melyik akkor a rosszabb a génmódosított növénytermelés vagy a felelős növényvédőszer használat. Tulajdonképpen a génmódosítás a DNS módosításáról szól, és ennek a teljes, meg, teljes ellenőrzését is el kell végeznünk. Köszönöm szépen. Egy percben Ferdinand Lerasinnal. Köszönöm szépen, kedves kollégák, elnök asszony. A trilógus során a december 18-ai szöveget megtárgyalták és kiegyensúlyozottá vált. A gazdák, a környezetvédők érdekeit is figyelembe veszik, és még az védett területek is megfelelő hangsúlyt kapnak. Örülök a megszületett eredménynek. A gazdák folytathatják a saját tevékenységüket büntetés nélkül, fitoszaniter növényvédő termékek kapcsán. A Normandiában, ahonnan én származom, el kell, hogy mondjam, különböző élelmiszereket eh, állítanak elő, és itt a bizonytalanság időszakában eh, várták az eredményeket, hiszen ott lebegett a fejük felett eh, a Damoklész kard, ezért nagyon fontos, hogy a lakosság megfelelő élelmiszerellátásban részesüljön, de a talajt is védeni tudjuk, hogy a jövő generációk is ebből tudjanak élni. Ezért a józanész győzelme nagyon fontos. Két percben Anya Weisgerber. Igen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Holnap szavazunk a növényvédelem új szabályozásáról. Ez egy olyan téma, amely a lakosság körében érzelmeket korbácsol fel. Ez tükröződik a parlamenti vitában is. Mindenki friss, egészséges élelmiszert szeretne a saját régiójában megfizethető áron, úgyhogy abban ne legyenek veszélyes anyagok. A trilógus megteremtette eredményében ennek az előfeltételeit. Az új növényvédőrendelet nagy erőlépést jelent a fogyasztóvédelem és az egészségvédelem területén. Azonban mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy a tudományos kritériumok előnyt élveztek a politikai kritériumokkal szemben. Az első olvashatban a trilógus eredménye egy nagyon nagy lépés már nem csak a hatóanyagok 80%-a van érintve, hanem ténylegesen azokra koncentrálunk, amelyek tényleges kockázatot jelentenek a környezetre és az egészségvédelemre nézve. Éppen ezért a jövőben is kellő mennyiségű növényvédőszer áll rendelkezésre, hogy gazdaságosan tudjunk dolgozni, de betiltják a ténylegesen veszélyes anyagokat. A növényvédőszerek engedélyezése során a jövőben nem 27 nemzeti engedélyezés működik, hanem három engedélyezési zóna. Ezekben az övezetekben a tagállamoknak kölcsönösen el kell ismerniük az engedélyeket. Az új növényvédő rendelet igenis a régóta, régóta követett harmonizációhoz vezet a növényvédelem területén, ezért egységesen magas szintű védelmi szintet érünk el anélkül, hogy a mezőgazdaság versenyképességét Európában veszélyeztetnénk. Most egy tényleges belső piac alakul ki, és egységes versenyfeltételek ami egy nagy előrelépés az egészségvédelem számára is. Ez a fogyasztók és a gazdák számára egyaránt nagy előrelépést jelent. Köszönöm szépen két percben Tatjana Szarbú. Elnök asszony, Először is a növényvédőszerek alkalmazása a hatékony mezőgazdasági módszerekkel párosítva feltétlenül szükséges ahhoz, hogy minőségileg magas értékű élelmiszert állítsunk elő, a fogyasztóvédelmet biztosítsuk. A peszticidek használata és a küszöbértékek meghatározása az ilyen termékek esetében hozzájárul ahhoz, hogy fenntartható legyen a mezőgazdaságunk az élelmiszerek minősége jó minősége az Európai Unióban éppen az észszerű használata a, a különböző károkozók elleni anyagok észszerű használatának az eredménye, de káros hatása lehet ennek a népegészségre. Néhány ország, Románia nagyon sok kontaminált területtel rendelkezik, ahol a károk kimutathatók, és ez hatással lesz még a következő generációkra is. Ezért fontos a jó peszticid management, az alternatív növényvédőszerek alkalmazása, illetve más fenntartható termékek előállítása, mert ez hozzájárul a fogyasztóvédelemhez, az egészség megőrzéséhez és a növényvédőszerek fenntartható alkalmazását eredményezheti. Minden esetre a helyzet az, hogy nagyon nagy mezőgazdasági területeken dolgozunk, például Romániában ezért eh, repülővel kell kijuttatni a növényvédőszereket, és ez máshova is jut. Ennek azonban nincs alternatívája. Sajnos nem tudjuk így a környezetet védeni. Ezért azt gondolom, hogy a kompromisszum, amelyben a legtöbb frakció megállapodott, jó kompromisszum, ez biztosíthatja a károkozó anyag, károkozók elleni anyagok hatékony, fenntartható használatát, védi az embert, és hát ezáltal az ember egészségét és a környezetet is. Köszönöm. Köszönöm. Most másfél percre Holger Kramer kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt kollégák, a növényvédő szerek a mezőgazdaság létfontosságú eszközei a mezőgazdáknak. Erre feltétlenül szükségük van, védik a tájat, biztosítják a magasértékű tápanyagot. A vegyi anyagokról szóló vita sokszor irracionális de a racionális gondolkodás az, amire szükség van. Az eredeti parlamenti álláspont hatásai szörnyűek lettek volna. A teljes tilalom tilalom kisebb hozamokat eredményezne, és növekvő élelmiszer árakat. Ezért örülök annak, hogy a háromoldalú tárgyalásokon elfogadható kompromisszum jött létre. Üdvözöljük a háromzónás szabályozást, még akkor is, hogyha a tagállamok számos kivételt érvényesíthetnek egy következetes belső piaci más megoldás másképp néz neki. Fontos, hogy véglegesen definiáljuk az endokrin hatékony anyagokat. A bizottságnak tényleg négy évre van szüksége ahhoz, hogy egy tudományosan alátámasztott definícióval tudjon szolgálni. Egyébként nehéz érvényesíteni az elveinket. Sajnálatosnak tartom, hogy nem tudunk hatástanulmányt készíteni a mostani megállapodással kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most egy percre János Wojciechowski kollégáé a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most fejezzük be a munkát egy rendkívül fontos rendelettel kapcsolatban, mármint az emberi egészség szempontjából fontos rendelettel kapcsolatban korlátozásokra is sor kerül. A lényeg az egészségvédelme, de nem szabad veszélyeztetni a mezőgazdaság fejlődését. Minden változás költségeket okoz, és ez árthat a mezőgazdaságnak, ugyanis annak versenyképesnek kell maradnia a nemzetközi piacokon és sokszor elhangzott már, hogy legyenek magasak a követelmények a mezőgazdasággal és az élelmiszergyártókkal kapcsolatban, csak éppen, hogy alkalmazzuk ugyanezeket az elveket az importőrökre vonatkozóan is, hogyha a, csak magunknál emeljük a színvonalat, kontraproduktívak leszünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jim Alisteré a szó. Elnök asszony, nem fogadom el ezeket a megközeléseket. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniós szinten nagyon fontos a hatástanulmány elkészítése, és nem lehet így betiltani növényvédőszereket, amelyek nem helyettesíthetők. Ez nagyon sok esetben veszélyeztetheti a heti, a helyi mezőgazdaságot és a helyi termékeket és ez csak az importfüggőséget fogja növelni. Ezt el kell kerülni. Elnök asszony, sokat hallottam a tudományos megközelítésről, csak milyen tudományról beszélünk, amely nem teszi ki magát a megfelelő hatástanulmányok eredményeinek. A második aggodalmam, az én országomat érinti ez az egész talán a legjobban, és itt gyakorlatilag nagyon nehéz erről a kérdésről szavazni valószínűleg nehéz lesz ellenállni, ugyanis nem szabad kitenni magunkat ennek a hatásnak. Lisszabonban tessék parancs, abba hagyni, mondja az elnök úr. Két percben Richard Zéba. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom kiegyensúlyozott kompromisszumról beszélünk itt, ezért tudom én támogatni, Köszönöm szépen az összes érintetnek a részvételt. A dosszié, mint már hallottuk, meglehetősen érzelmeket korbácsolt fel. Ennek ellenére sikerült a különböző védő célokat, védelmi célokat közös nevezőre hozni. Európa az egyik legkorszerűbb növényvédelmi jogot alkotja az egész világon, és ez egy jelentős eredmény. Fontos volt, hogy kiegyensúlyozott eredményeket érjünk el, az egészségvédelem, a belső piac és a környezetvédelem között és az egyes védelmi célok egy összhangját sikerült elérni. Nagyon fontos volt ebben, hogy a különböző elveket be kellett tartani, mint például azt, hogy tudományos alapokból induljunk ki a tárgyalások során, és ne érzelmi alapokból. Másodszor nagyon fontos volt, hogy a kockázat alapú megközelítésnél maradjunk, és ne a veszély alapú megközelítésnél. Ez nagyon fontos a minőség szempontjából a jogalkotásban, és a későbbi végrehajtás során nagy jelentősége van ennek. Azt is figyelembe kell venni, hogy a végrehajtás az átültetés során ne az importokat erősítsük, és így hátrányba kerülne az Európán belüli termelés A bizottságnak itt még nagy feladata van, amit meg kell oldania. Minden esetre kiegyensúlyozottan közelítettük meg a kérdést, és ezért azt gondolom, hogy a kompromisszummal együtt tudunk élni. Ha a részletekbe megyünk, akkor azt tudom mondani, hogy a vízvédelem jelentős szerephez jutott, és a tagállamok a szubszidiaritás elvéből kiindulja, megfelelő rugalmasságra tesznek szert, hogy a sajátosságaikat alkalmazkodni tudjanak. Hollandia nem ugyanaz, mint Málta, vagy Görögország, vagy Németország. És nagyon fontos, hogy a Natura 2-es övezetekben, vagy természetvédelmi területeken a peszticidek felhasználását a minimálisra kell csökkenteni, de itt megint csak a tagállamok jelentős mozgékonyságot kapnak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy percben Bogdan Golik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a jelentés szerzőinek ehhez a kiváló jelentéshez. Mivel nincs túl sok időm, szeretnék csak Pász asszony jelentésére utalni egy olyan engedélyezés és tanúsítási rendszert alakítottunk ki, amelyet a gazdálkodók részére állítottunk össze, de azt is biztosítanunk kell, hogy a tagállamok között kölcsönös az elismerés, a tanúsítványokat kölcsönösen el fogják ismerni. Az irányelv az, azon felül a, az eszközök tanúsítását tagállami tagállami jogkörben hagyja. Szerintem jobb lenne ezt EU szinten szabályozni, a tesztelések el, elismerése sokkal jobb lenne uniós szinten, különösen a határon menti területek kérdésében, illetve hogyha ezeknek a területeknek a kiszolgálásáról van szó. Azon kívül arról sem beszélünk, hogy az erdőgazdaságra vonatkozóan milyen szabályokat akarunk. Elnök, köszönöm szépen, Lambert van Nisterről két percre kapja meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hollandia képviselőjeként ezt az irányelvet nagyon alaposan, de némi aggodalommal is követtem, ahogyan kialakult. Ugye Hollandia mélyföld a neve az országunknak, ez azt jelenti, hogy az ország egy jelentős része a tengerszintje alatt helyezkedik el, ami nagyon speciális helyzet. Éppen ezért a pufferövezeteket nem tudjuk csak úgy betartani, hogyan Európában ezt aláírják itt a vizes környezetekben. Ez nálunk egyszerűen nem működik. Ez a fenntartható mezőgazdaságot lehetetlenné tenni aztán csomó kisüzem van nálunk, paradicsom, tulipántermesztés, ebben mi nagyon erősek vagyunk, és alkalmazkodni kell ahhoz, hogy a kompromisszum milyen. És a mostani kompromisszum szerintem sokkal jobb, mint a korábbi. Éppen ezért a néppárt részéről a szakbizottságban nem szavaztuk meg az akkori eredményeket, de most, amikor pótlószereket lehet alkalmazni, nagyobb rugalmasságra nyílik lehetőség, kisebb kultúrákra is van egy alap, ami komoly ösztönzést jelent majd. Ami a három övezetben megszületett megoldást illeti, az engedélyezésben ez is sokkal jobb és sokkal jobban alkalmazkodik a gyakorlathoz, mint korábban. Egyetlen problémánk van. Ez az Európai Unión kívüli termékek engedélyezésének kérdése Ugye a gyakorlati alkalmazhatóság, a népegészségügy jön szóba itt, de mi van az importokkal, más országokból származó termékekkel? Azt gondolom, hogy a WTO-n belül, ahol éppen ilyen kérdéseket vetnek fel, vitatnak meg, ahol a párhuzamos importok kerülnek szóba, ott azért ezt fel kéne vetnünk. Vagyis egyetértek a korábbi javaslatokkal. Köszönöm a jelentés készítőnek, Lászaszonynak Enikó asszonynak, de van itt egy pont, mondom, ahol azt kell, hogy mondjuk, igenis, EU gazdaként mi betartjuk az előírásokat, de mit csinálnak a többiek? Ez számunkra nem egészen világos. Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm. Egy percben Tabajdi Csaba kedves képviselőtársaim az élelmiszerbiztonság kiemelt uniós cél de ez egy rossz kompromisszum magyarország a tanácsban és a magyar európai parlamenti képviselők ezt a jelentést nem fogadják el mert ez káros az európai mezőgazdaság számára. két különösen nagy problémánk van a zónarendszer mesterséges és ellentétes az európai unió szubszidiaritás elvével nem teszi lehetővé épp a holland képviselőtársam felszólalása is bizonytotta nem teszi lehetővé a rugalmas reagálást. káros az európai mezőgazdaság számára azért is mert a kockázatok mértéke megnő a rezisztenciaveszély megnő nőnek a termelési költségek és sokan emltették hogy az unión kvüli tagállamok termékeit nem fogjuk tudni ellenőrizni. ilyen értelemben ez az irányelv rendkvül komoly veszélyekkel jár s végezetül a radikális környezetvédelmi szempontok azt eredményezik hogy a növényvédőszerek visszaszortása a gmo nak fog teret teremteni ami pedig nem lenne kvánatos itt európában. köszönöm a figyelmet. két percben Köszönöm szépen, elnök asszony, és megköszönöm mindenkinek, aki a munkáját, aki a jelentésen dolgozott. A mai hozzászólások alapján azt képzelhetnénk, hogy jelenleg az Európai Unió egyáltalán nem ellenőrzi ezeknek az anyagoknak a piacra dobását és kereskedelmét. Ez nem igaz, ezt megtesszük. Úgy érzem, hogy túlságosan szélsőséges véleményeket hallottunk, és ezeknek nincs igaza azoknak sem, akiknek, akik azt mondják, hogy szükség van a növényvédőszerekre, és azoknak sem, akiknek azt mondják, hogy be kellene tiltaniuk. Ugyanakkor Dimász úr is azt mondja, hogy az emberek aggódnak a növényvédőszerek miatt. Persze aggódnak, de azt is meg kell tekinteni, hogy ezek az aggodalmak megalapozódtak-e, és hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy bebizonyítsa a fogyasztóknak azt, hogy a legtöbb növényvédőszer valóban azért kerül használatra, hogy biztonságos, jó élelmiszereket kaphassunk és vásárolhassunk. Természetesen vannak veszélyes anyagok is, de ezeknek a használata is azok, azon múlik, hogy milyen óvatosan használjuk őket, és hogy mennyi marad ezekből az élelmiszerekben. Úgy érzem, hogy a legtöbb legtöbb gazdálkodó és fogyasztó nagyon jól tudja, hogy ezek, e, itt mi a helyzet. 22 anyagot próbálunk jelenleg kivonni, és már is a gabona és a burgonya termelése kapcsolatban nagy aggodalmak jelentkeznek a gazdálkodóknál. Az a kérdés, hogy hogy lehet majd a kivonás után tovább dolgozni és az is a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha nincsenek alternatívája ezeknek az anyagoknak, hiszen szeretnénk továbbra is gabonát és burgonyát termelni. Az importált élel, élelmiszerek kérdése nagyon fontos, és hadd beszéljek 5 másodperccel többet. Hogyha a bizottság együttműködik a gazdálkodókkal ezen a, kér, ez, ezen, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, akkor meg tudjuk oldani. Az nem megoldás, hogy az euró, európai használatot betiltjuk, de az Európán kívüli országok az ilyen növényvédőszerekkel kezelt élelmiszereket továbbra is az Európai Unióba szállíthassák. Kérem, hogy ezt mindenképp tárgyaljuk meg még ma. Köszönöm. Äh, a Breyer jelentésről szeretnék röviden beszélni, és szeretném előjáróban leszögezni, hogy a gazdák tisztában vannak azzal, hogy a növényvédőszerek alkalmazásával óvatosan kell bánni, a környezet és egészségvédelem okán. És hogyha ez az ágazat mégiscsak problémákkal szembesül, akkor ennek az az oka, hogy a parlament eh, nem látja pontosan milyen hatásai lesznek ennek az irányelvnek. Vannak hatáselemzések, amelyek arra utalnak, hogy a jövőben a gyenge hozzáférhetőség miatt új károkozók jelennek meg mindenek előtt a mediterrán kultúráknál, a virágoknál, stb. Tisztában vagyok azzal, hogy amit a trilógusban elértünk, az sok éves tárgyalás eredménye. Éppen ezért nem is kívánom konkrétan ezt bírálni, csupán arra szeretnék utalni, hogy az endokrin anyagok és ahhoz vezethetnek, hogy sok növény eltűnik majd. A termelőknek kellő mennyiségű anyagot kell biztosítani, hogy hatékonyan lépjenek fel a betegségekkel szemben. Bár azt látni kell, hogy gyakran nem a termék veszélyes a növényvédőszerek esetében, hanem azok alkalmazása. Éppen ezért a spanyol delegáció nevében azt kérjük, hogy ne szavazzuk meg Szak or javaslatait, hogy az endokrin zavarokat okozó anyagokat hogyan kezeljük. Minden esetre fennáll a veszély a jelenlegi szöveg alapján, hogy nőnek az árak, csökken a termelés, ami ahhoz vezet, hogy nagyobb exportra szorulunk, amelyeket úgy kezeltek, ahogyan mi ezt éppen nem akarjuk. Robert Sturdy két, Sturdy két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én kérem a bizottságot, illetve kérdezem, hogy miért ellenzik a hatástanulmányt? Mi az ördög az, ami aggasztja a bizottságot a hatástanulmányokkal kapcsolatosan. Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy azok a termékek, amelyeket mi használunk, minden esetben veszélyesek az egészségre. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan javaslat volt, amelyek a nem veszélyes anyagokra vonatkoznak, egyre gondolok a triazolra, és ez meghatározó fontosságú az Európai Unió mezőgazdaságában. Azt gondolom a bizottságnak nem sikerült, nem volt képes arra, hogy megfeleljen a közvélemény elvárásainak, és a bizottság be is látja, belátták, hogy egyszerűen nem tudták annak idején megakadályozni a GMO-t, nem tudták a maximális maradék szintet érvényesteni. A DG Szankóban is sok szó esett erről, és azt gondolom, hogy hallgassák meg, amit mondunk. Nem sikerült az importot ellenőrizni. Ott biztos, hogy nem tudták az MRL-t biztosítani, a maximális maradék szintet. Ha most ezeket a terméket betiltjuk az Európai Unióban, akkor mit csinálnak az importtal? Mindenki mondhatja azt, hogy úgy se számít az egész, mert ezek úgyis bejönnek jönnek az unióba, és meg tudjuk vásárolni, és senkit nem fog izgatni. A farmerek, a gazdák az Európai Unióban felelősen dolgoznak, amikor élelmiszert állítanak elő, és azt gondolom, hogy ez a fajta jogszabály nem jó. Egyetlen farm, farmer sem fog veszélyes vegyi anyagokat használni, a saját józan eszénél fogva. Úgyhogy még néhány magyarázat idézet ezzel kapcsolatban. Szóltunk már arról, ahogy amikor tojásgyártásról volt szó, hogy a ketreceket teljességgel be kell tiltani. És én most aggódom, hogy egyszerűen a bizottság eddig képtelen volt arra, hogy olyan jogszabályt alkosson, amely megfelelő, és amely lehetőséget ad a gazdáknak arra, hogy bizonyítsanak, és bizonyítsák azt, hogy igenis egészséges és biztonságos termékeket állítanak elő. Köszönöm szépen, egy percre Péter le kollégája szó. Elnök asszony. Nem volt fordítás. Újra kezdi a képvis. Az egészségtelen tendenciák a növényvédőszerek felelőtlen használatának köszönhető, természetesen nem fogadhatjuk el azt, hogy mérgezett ételek fogyasztásával megnőnek a rákos esetek a, a, a, száma. Egyszerűen a környezetvédelmi paradigmát kell megváltoztatnunk. Krista Klász és Beyer asszonyok munkái a megfelelő irányt mutatják, és ezért el is ismerem a törekvéseiket. Mind a két jelentés új frontot nyit, a termelőket, a fogyasztókat és egyáltalán a lakosság érdekeit próbálják képviselni, ugyanakkor nemzeti cselekvési terveket követelnek, mégpedig mennyiségi célokat tartalmazóakat. A szomszédok figyelmeztetése is nagyon fontos például a méhek egészsége szempontjából. Az irányelv arról is szól, hogy a tagállamok a nemzeti cselekvései terveikbe belefoglalhatnak olyan rendelkezéseket, amelyek a szomszédok értesítésével kapcsolatosak, de a belefoglalhatnak helyett azt kellene mondanunk, hogy bele kell, hogy foglaljanak. Köszönöm. Két percben Neil Paris, parancsolja. Elnök asszony, biztosok. Hadd mondom azt, nem egy évvel ezelőtt arról tárgyaltunk, hogy a, hogy a globális élelmiszerbiztonsággal mit tegyünk, és hogy van -e egyáltalán elég élelmiszer a világon. Most pedig alig egy év múltán ezt az irányelvet tárgyaljuk, amely valószínűleg le fogja csökkenteni az élelmiszer termelést az Európai Uniónba. De hogyha mi Európában nem termelünk élelmiszert, akkor meg kell fizetnünk és meg is tudjuk talán fizetni, a fejlődő világ viszont nem tud nem tudja ezt megtenni. Ugye itt nagyon sokan a burgonya termelést e, említették. Észak-Európában az utóbbi két évben nagyon rossz volt az időjárás, és gombaölő szereket kellett használnunk a burgonya termelésben, és ne haragudjanak, de hogyha az ember nem eszik burgonyát Észak-Európában, akkor mit fog enni? Hát rist, és tésztát. És ugye a rizs az amúgy is olyan anyag, olyan élelmiszer, ami, a, amiből a fejlődő világban sincs elég. Hogyha a növényvédőszereket megfelelőképpen használjuk, és a kivonásukat is törvényesen végezzük el, akkor semmi veszélyen nem járnak, és nagyon jó minőségű élelmiszereket tudunk terem, termelni ha azt mondja, hogy meg tudjuk állítani az importált növényvédő szerekkel kezelt élelmiszereket, akkor én ezt nem hiszem el. Azt hiszem, hogy egyszerűen el kell ismernünk azt a tényt, hogy Európában élelmiszert kell termelnünk, mégpedig biztonságos módon. Biztosítanunk kell azt, hogy csökkentsük a használt a vegyanyagok mennyiségét, ezt már meg is tesszük. Azon kívül a gazdálkodókat ki kell tanítanunk arra, hogy megfelelőképpen permetezzenek, de már ez is folyamatban van. Ezért azt, kérdem, azt kérem, hogy készítsenek megfelelő hatástanulmányt, Két évvel ezelőtt készült egy ilyen, azóta a valahai, valaha tapasztalt két legnedvesebb nyarat éltük át, szükség van egy új hatástanulmányra. Köszönöm. Es gibt eine Meldung Geschäftsordnung. Egy ügyrendi hozzászólás is van. Strunsti úr átadta nekem a két percét. Szeretném tudni, hogy kihasználhatom-e ezt. Tessék! Köszönöm szépen! Túlzó állítások nehézé tették a tények és a fikció szétválasztását ebben az igen nehéz vitában. Szükség van, igenis szükség van a növényvédőszerek, a vegyi anyagok ellenőrzésére. És hogyha nem használjuk őket fenntartható módon, akkor fenyegethetik a használót is, és a környezetet is. De hogyha betartjuk a szabályokat, felelősen használjuk őket, akkor minimális a kockázatuk, a fogyasztóra nézve pedig egyáltalán nem kockázatosak. A, e, ezért fontos, hogy a a veszélye, veszélyen alapuló megközelítés ne terjedjen el, hiszen például tudjuk, hogy a tiszta alkohol is milyen veszélyes dolog, és hogyha azt megisszuk tisztán, mi történik. De hogyha megfelelőképpen felhigítjuk és felelősen használjuk, akkor persze már egész másról van szó. A hatástanulmányról. A ott már szerepelnek a tudományos meghatározások az endokrin zavarokat okozó anyagokról. Az a kérdés, hogy a, hogyha megtartjuk a megfelelő átmeneti időszakokat, akkor, meg, meg, akkor lehetővé tesszük az iparnak azt, hogy a helyettesítő anyagokat megtalálja. És nagyon fontos, hogy ezt meg is tegyék, és hogy belefektessenek ebbe a feladatba hiszen hogyha ezt nem tesszük, akkor az importált anyagokat fogják használni a sajátjaink helyett, és akkor aztán nagy bajban leszünk. Nagyon, nagyon sokat javítottunk az eredeti javaslaton, és szeretném támogatni a jelentést. Köszönöm. Köszönöm. Catch the Eye következik. Egy percben Kornberg. Parancsoljon. Nagyon fontos, hogy a résztvevők már a jogalkotási folyamatban részt vegyenek. A, ö, nagyon sok választom aggodalmát fejezte ki az irányelv miatt. Általában az a vélemény, hogy a, hogy a jogszabályokat Brüsszelből ránk kényszerítik, és nem tudnak, nem tudnak beleszólni a jogszabályokba. Ezért sokkal többet kell tennünk azért, hogy megmagyarázzuk az érintetteknek, hogy miért készítünk jogszabályokat. Mert különben azt hiszik, hogy minden a brüsszeli bürokratákon múlik. A tagállamok támogatják anyagilag ezeket a jogszabályokat, de nagyon fontos, hogy megmagyarázzuk a gazdálkodóknak, hogy miért tesszük ezt. Fontos, hogy a gazdálkodókat ne szabályozzuk túl az Európai Unióban azokhoz képest, akik az Európai Unión kívülről eh, importálnak élelmiszert biztosítanunk kell azt, hogy az információ minden érintetthez eljusson. Köszönöm. Eh, vážení kolegové jako lékařka citlivě vnímám že je naší povinností vůči evropským. kollégáim nagyon érzékeny vagyok orvosként arra hogy mekkora milyen fontos kötelezettségünk az hogy a veszélyes anyagokat eltávoltsuk a tudományosan veszélyesnek bizonytott anyagokat legalábbis. azon kvül nagyon nagyra értékelem, hogy, az, hogy a jelentéstevők megtalálták azt a módot, amelyel az ipart jobb növényvédőszerek termelésére tudják ösztönözni. Jó az is, hogyha bizonyos kivételek vannak, de ragaszkodom ahhoz, hogy a tagállamok és a bizottság kompromisszumok nélkül ellenőrizze azt, hogy az élelmiszerek és a virágok, amelyek az Európai Unión kívül jönnek, ne legyenek növényvédő, illetve gombaülőszerekkel permetezve. Nem csak az élelmiszerekről van tehát szó, nem szabad megengednünk a verseny ilyen módon való torzítását. Azon kívül a bírálók sorába is beszeretnék lépni, hiszen sokan mondták, hogy a bizottság nem készített hatástanulmányt, és ezért nem tudjuk megfelel, megfelelőképpen értékelni, hogy mennyire hasznos ez a jogszabály. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kap nagyon sokat ártott a brit mezőgazdaságnak, nagyon sokatba került. Most itt van ez a növényvédőszerekkel szóló irányelv. Körülbelül a használt növényvédőszerek 15%-át tiltaná be. Az ilyen tiltakozás, betiltás pedig 26 26-tól 62 százalékig csökkentheti a, a búzahozamot, és 25-27 százalék között van a csökken, 25-77 százalék között van a gyümölcsök és zöldségek hozamának a csökkenésének a kockázata. Vajon a jelentéstevő meg tudna nevezni csak egy olyan embert, aki meghalt az ilyen növényvédőszerek hatása miatt? Valószínűleg nem. De azt tudom, hogy a választókerületemben nagyon sok ember lesz, aki nem tudja majd megfizetni az élelmiszerek árait. Köszönöm szépen, Olajos Péter. Köszönöm szépen. a növényvédőszerek használatáról szóló irányelv esetén örülök hogy az lényegében nemzeti hatáskörbe került különös tekintettel a pufferzóna nagyságára és annak meghatározására támogatom a tagállami szintű cselekvési tervek előrását és azt hogy a jogszabály a használat mennyiségi csökkentését helyezi a központba. örülök a régi permetezés terén kialakult kompromisszumnak is. ami a növényvédőszerek forgalomba hozataláról szóló rendeletet illeti a tervezet alapvetően jó amikor az emberi egészséget súlyosan károstó növényszerek betiltásáról illetve azok fokozott helyettestéséről szól ugyanakkor gondot látok a harmadik országból érkező eh, anyagok ellenőrzésével kapcsolatban elfogadhatatlannak tartom a növényvédőszerek hármas zóna szerinti engedélyezését nem kell növényvédelmi szakértőnek lenni ahhoz hogy az ember elborzadjon ha arra gondol hogy magyarország például egy zónába kerülne az időjárási és mezőgazdasági termelés szempontjából igencsak különböző rországgal. köszönöm szépen! köszönöm szépen Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan témáról szeretnék beszélni, amely a mai napon ebben az összefüggésben még nem került szóba, hogy a nap végén megint csak összehoztunk egy remélhetőleg észszerű kompromisszumot Európában, de mit csináltunk az idevezető úton? Emlékezzünk csak a több hónapos vitára, ahol szélsőséges szemrehányásokat hallhattunk kölcsönösen. Mind ezt a média óriási lelkesedéssel fogadta, ez ahhoz vezetett, hogy a média elbizonytalanította a fogyasztókat, és ugye megint csak azt lehetett mondani, hogy Európában minden rossz, hogy Európa bántani akarja a polgárait, ahelyett, hogy segítene nekik. Most a végén végül is megszületik egy kompromisszumos, de szerintem végig csak képviselhető, észszerű megoldás, komoly támogatással. Mi születik majd ebből a médiában? A semmi és a kevés között valami. Most pedig Szikijevszki kolléga. Kollégák, először fordul elő, hogy az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács olyan tárgyakat, olyan élelmiszerbiztonsággal és élem, élelmezés biztonsággal kapcsolatos kérdéseket tárgyal. Az a feladatunk, hogy világos, érthető jogszabály, jogszabályokat hozzunk, amelyek tudományos eredményeken alapulnak, különösen az élelmiszertermelés igen érzékeny területén. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az irányelv hatásainak folyamatos ellenőrzése elvárjuk, hogy a tudományos eredményeken alapuló jogszabályok a fogyasztókban nagyobb bizalmat keltsenek. A kompromisszum fejleszteni fogja a népegészségügyet, ugyanakkor emelni fogja a termelési költségeket. Ezt is figyelembe kell vennünk, amikor a kappal kapcsolatos támogatást, illetve anyagi forrásokat vesszük Szeretném felhívni a figyelmüket arra a, a módosításokra, amelyeket kiharcoltunk. Köszönöm, James Nicholson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell, hogy mondjam, aggodalmaim vannak a javaslattal kapcsolatban a mezőgazdaságot és annak jövőjét illetően. Én támogatom azt, amit Sztördi kollega elmondott, és azt gondolom, hogy ez az iparnak is támogatást jelenthet. Persze, kell a jogszabály, csak éppen jó jogszabályra van szükségünk, és nem kell ártani a termelési folyamatban. Persze, komoly hatástanulmányra van szükség. Milyen hatása lesz mindennek? Erre van szükség, ez kell, és ez az, ami jelenleg nincs meg. Sokkal több tényre van szükségünk, és azt hiszem, hogy a tényekből kell kiindulnunk és nem lehet csak az üzletnek, a gazdaságnak kedvezni. Az import ott áll a háttérben, és a bizottság totálisan kettős mércét alkalmaz azzal kapcsolatban, hogy mi történhet az Unióban, és mit enged be kívülről az Unióba. Majd kívülről fogják ezt behozni az emberek. Köszönöm, elnök asszony. És most pedig a bizottságé a szó. Dimas biztos úré a szó. Tessék parancsolni, Dimas biztos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ma este részt vettek és felszólaltak ebben a vitában. mindenek előtt köszönöm a konstruktív hozzájárulásokat. A szöveg amelyet egyeztettünk és amely egy kompromisszum valószínűleg nagyon sikeres ez a tagállamoknak lehetővé teszi, hogy nemzeti akcióterveket dolgozzanak ki, és megnézzük, hogy milyen célok lesznek érvényesek ezek a cselekvési tervek azt a célt szolgálják, hogy a tagállamok nyomon tudják követni a, mező, a különböző növényvédőszerek használatát, és a bizonyos anyagok használatának a csökkentése érdekében saját maguk határozhatnak meg célokat. Ez egy nagyon fontos lépés előre az egészségvédelemtől és a környezetvédelemtől eltekintve a javaslatnak gazdaságilag is pozitív hatásai lesznek mindenekelőtt a kiadási oldalon. De vonatkozik ez az egészségre, az egészségügyi rendszerre, ott is pozitív lesz a hatás, és érvényes ez arra is, hogy kevesebb olyan növényvédőszert fognak használni, amelyek károsak. A nemzeti cselekvési tervek mellett a kompromisszumos csomag más fontos szempontokat is érvényesít. Az előzetes, a megelőzés elve is fontos, a károsanyag menedzsment meghatározó szerepet kap, és itt ezeket helyettesíteni lehet nem vegyi anyagokkal. Azután a szomszédos területek védelmét is jobban lehet biztosítani. A nemzeti cselekvési tervek elrendelhetik a tájékoztatását azoknak a személyeknek, akik ki vannak téve ezeknek az anyagoknak, például a légi kijuttatás révén ezen kívül vonatkozik ez lakott területekre, akkor, amikor ilyen permetezésre kerül sor. Fontos, hogy megfelelő tanúsítványokat biztosítsanak, illetve a különböző értékeket, az engedélyezési értékeket érvényesítsék. Itt fontos a kölcsönös elismerés, fontos a tájékoztatás a növényvédőszerekről, és az általános tájékoztatás néhány kisebb kategóriában engedélyezett a kivétel. A légi kijuttatást, illetően kompromisszumos megoldást alakítottunk ki a kivételekre vonatkozóan, és ez kétszintű eljárást jelent. Először is egy általános tervet kell kialakítani a légi kijutatásra vonatkozóan, ezt a hatóságok el kell, hogy fogadják. A második lépcsőben pedig előírásokat kell érvényesíteni az eljárást, illetően ezt is rögzíteni kell. Befejezem, elnök asszony, annyit szeretnék elmondani, hogy a bizottság elégedett a tárgyalások előrehaladtával és ezzel a javaslattal, illetve kompromisszummal reméljük el fogják fogadni. Köszönöm. És most pedig Vasszíjú asszony szintén a bizottság nevében köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm ezt a nagyon termékeny vitát ma este. A bizottság különleges, különleges fontosságot tulajdonít ennek a dossziénak, és én nagyon fontosnak tartom a közegészségügy magas színvonalát, amelyet ezzel szeretnék elérni hosszú és nehéz vitákra került sor a háromoldalú tárgyalások során, és a raportőrök nagy odaadással és hozzáértéssel vettek ebben részt. Köszönöm a munkájukat. A bizottság támogatta a közös álláspontot, és támogatja a javaslatot, amely a másod olvasatban, második olvasatban megszületett. Minden szempontot figyelembe vettünk, különösen azokat, amely a kritériumok, azokat, amelyek azokkal az anyagokkal foglalkoznak, amelyek különlegesen, különösen veszélyeztethetik az egészséget. Itt van szükség helyettesítésre. Fontos a kölcsönös elismerés és bizonyos termékek helyettesítése biztonságosabb változatokkal. Engedjék meg, hogy néhány megjegyzésre reagáljak, amelyek elhangzottak a vita során. A bizottság becslése szerint csupán 4 százaléka a jelenleg piacon levő anyagoknak fog eltűnni azért, mert endokrin károsodásokat okoznak. Két százalék azok, amelyek mutagénikus, toxikus anyagokat tartalmaznak. Az aktív hatóanyagok száma, amelyek jelenleg a piacon találhatók, és amelyek valószínűleg megmaradhatnak, az körülbelül ahol e, a szabályozás fontos következményekkel járhat, 25%-át teszik ki a hatóanyagoknak. A svéd vegyi ügynökség szerint is ez teljességgel megfelel az, azoknak a hatástanulmányoknak, amelyeket Nagy-Britannia, Nagy-Britanniában készültek, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az új kritérium a már engedélyezett anyagokra csak akkor vonatkozik, hogyha ezt meg kell újítani, és a legtöbb esetben 2016 a megújítás éve, tehát az iparnak bőségesen lesz ideje arra, hogy más biztonságosabb anyagokat fejlesszen ki. És szeretnék hivatkozni néhány megjegyzésre, amelyek elhangzottak a vita során az importtal kapcsolatosan Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy 2008-tól érvényes a szabályozás a maximális maradék szintre vonatkozóan az MRL jogszabály, és ezt alkalmazzák. A hatóanyag, amelyek esetében az MRL szint nem éri el a védett szintet, az érvényes az uniós termékekre, és természetesen az importált élelmiszerre, és különböző tápanyagokra is. Számos oka van annak, hogy egy hatóanyagot nem tudjuk elfogadni az unióban, mert ez kockázat a fogyasztók számára, és az csak egy ok, mert ez lehet, hogy környezetvédelmi problémát okoz, és esetleg harmadik országok esetében az adott peszticidet, illetve növényvédőszert használják, nálunk nem. Ilyenkor a növényvédőszer használata számunkra nem elfogadható, azonban a kezelt termékek, amelyek nem jelentenek kockázatot az uniós fogyasztók számára, és harmadik országból érkeznek, akkor ezek az importőrök kérhetnek engedélyt, bizonyítaniuk kell azonban, hogy a termék nem jelent semmiféle veszélyt az egészségre, és ezeket az EFSA értékeli, illetve el kell, hogy fogadja ezt az uniós jogszabály is. Tehát, hölgyeim és uraim, ez az importra vonatkozó álláspontunk. Most pedig visszatérve arra az irányelvre, amelyet reményletőleg el fognak fogadni. A bizottság úgy gondolja, hogy ez a végső kompromisszum kiegyensúlyozott, ezzel el lehet érni a környezetvédelem, egészségvédelem követett célokat, ugyanakkor elérhetőek maradnak a növényvédőszerek a farmerek számára a második olvasatban elfogadott anyag jó lehetőség és jó módszer a tanács, a parlament számára, hogy úgy kezdjük az új évet, amely megfelelő perspektívát nyújt a polgároknak az egészségre vonatkozóan, és azt is hisszük, hogy ez jótékony hatással lesz a mezőgazdaságra is, Biztosítja a saját termelést, és például elősegíti a biztonságosabb termékek előállítását. És fontos, hogy ezt együtt értük el, és ez kiváló példa arra, hogy az intézményközi együttműködés milyen módon okozhat jótékony hatást a polgárok számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most pedig még egyszer a két raportőré a szó, először Klász asszony. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, a napjainkban a legmodernebb analitikával megállapíthatunk egy kockacukrot a Bódeni tóban ennek a jelenlétét, de mit is kezdünk ezekkel a az ismeretekkel és képességekkel. Azt gondolom, objektív veszélyeztetettségi elemzésekre van szükség, amelyek egyensúlyt teremtenek a jogos egészségügyi követelmények egyrészt, másrészt pedig az élelmiszerbiztonság és a gazdasági érdekek között globális értelemben is, és a kollégák feltették ezeket a kérdéseket, és ezekre a bizottság nem kellő mértékben válaszolt. Nem elég azt mondani, hogy kettő vagy négy anyag szűnik meg, és összességében csak 25 anyag szűnik meg, hanem gazdaságilag szeretnénk számításokat kapni, és itt nem csak a gazdasági számokat akarjuk megtudni, hanem az egészségügyi kihatásokat. Tehát egy tényleges értékelésre van szükség, és szerintünk a bizottságnak az új jogalkotás, az új törvények következményeit nagyon pontosan ki kell számolnia, és ezt figyelemmel is kell kísérni, hiszen a tudományos eredmények a jövőben is így működnek. Egyébként pedig egy kompromisszum született, pluszt biztosít a növényvédelem területén Európában, és természetesen célzott intézkedéseket követel ez meg a tagállamoktól, és ezeknek garantálniuk kell a megfelelő alkalmazást. Sikerült a különböző kiindulási pontokból kiindulva jó kompromisszumot találni. Az új évben pozitívabb gondolkodást szeretnék és kívánnék. Egy dolgot szeretnék elmondani, ami hiányzott nekem. A növényvédőszerek egészséges élelmiszereket biztosítanak nekünk, és egészséges kultúrkörnyezetet biztosítanak nekünk Európában. Breyer asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet mondok az élénk vitáért. Hangsúlyozni tudom még egyszer, ez a környezet és fogyasztóvédelem területén mérföldkövet jelent, és igenis egy fontos mérföldkő ez Európából is, mert Európa az előző sávba került, hiszen újra bebizonyosodott az, hogy e, éllovas szerepet játszunk, mert a nagyon veszélyes peszticidekből történő kiszorellás a világon egyedülálló, és azt gondolom, hogy az európai Unió erre hivatkozhat. Aztán persze voltak ellenérvek is, ugye az import kérdés nem sikerült tisztázni, ezt többen felvetették, de ez így nem igaz, hiszen az import kérdéseket tisztáztuk. A rendkívül veszélyes anyagok importjának tilalmával ezek gyakorlatilag illegálisra válnak Európában. Tehát, hogyha um, növé, tehát zöldség, gyümölcs esetén, ha valaki be akarja hozni a termékeket, akkor be kell, fog, be kell tartani az európai előírásokat, méghozzá a maradvány anyag értékek területén. Hogyha peszticideket találnak olyan mértékben, zöldségben, gyümölcsben, ahogyan az Európában tiltják, akkor az illegális. Tehát a kosztarikai banánra ez vonatkozik, ahol mondjuk rákkeltő anyagokkal kezelik ezt, és nálunk indexen vannak ezek az anyagok, akkor bizony ez a termék illegális az Európai Unióban. Ezt egyértelműen tisztáztuk itt azzal, hogy a maradvány értékeket is szerepeltetjük egy maximális szint keretei között ebben a rendeletben, ezért nem kell pánikot kelteni. Még egyszer szeretnék hivatkozni rá, ugye a biztos asszony már kiemelte az imént, hogyha megnézzük a PST-ben, az első tanulmányban az szerepelt, hogy a peszticid 80%-a eltűnik majd a piacról időközben. Hát jelentősen sikerült csökkenteni ezt a számot. Sajnos a, a tanulmány ezen számának korrektúrájával itt most nem foglalkoztak tehát arról van szó, sikert értünk el, hadd ünnepeljük meg a sikerünket az európai polgárok érdekében, a környezet érdekében született ez meg Európában. McKinnis asszony, ügyrendi felvetés? Igen, napirendi, ügyrendi felszólalás. Úgy, úgy látom, hogy nem figyelnek az emberek, és úgy tűnik, hogy a jelentéstevő asszony sem, sem tudja, hogy mi itt a lényeg. Az európai gazdálkodóknak megtiltjuk bizonyos anyagok használatát, a kollégáik az Európai Unión kívül pedig használhatják majd ezeket. Az, a beimportált élelmiszerekben nem fogjuk megtalálni ezeket a maradékokat a, ö, egyszerűen próbáljuk meg a valóságot megközelíteni, és ne pedig a fantáziák világában maradjunk. És elnézést, hogy mérges voltam. A vitát lezártam, nem fogjuk újra megnyitni a vitát, nem fogjuk újra kezdeni a vitát. 30 másodpercet adok Bejer asszonynak. Megmagyaráztam, és a biztos, biztos is megmagyarázta nagyon világosan a helyzetet. Hölgyem, ha nem figyelt, vagy nem akart figyelni arra, amit elmondtuk, hogy megoldottuk a problémát, hát egyszerűen nem lehet, hogy most új kampányt indítson ezzel ellen a jogszabály ellen. Ha mégis ezt teszi, akkor én erre, ezzel nem tudok segíteni. A, a problémát megoldottuk, az Európai Unióban nem lehet forgalomba hozni olyan hatóanyagokat, amelyeket az Európai Unióban betiltottak. Pont. Bien, nous allons pas recommencer le débat. Je vous engage éventuellement à le continuer dans les couloirs. Nem fogjuk újra kezdeni a vitát. Kérem, hogy a vitát esetleg az üléstermen kívül a folyosón folytassák majd. Holnap szavazunk a jelentésekről. Következő napi rendi pontunk egy szóbeli kérdés a bizottság felé, mégpedig a városi mobilitásról szóló cselekvési tervvel kapcsolatban. Először is a szóbeli kérdés szerzőjének, Koszta úrnak adom át 5 percre a szót. Tessék, uram! Elnök asszony! Elnök asszony! Biztos asszony! A bizottság többször azt mondta, hogy a városi mobilitással kapcsolatban cselekvési tervet fog megjelentetni.